Libonban holnap 12-kor lesz a szavazás. A napi rendünk szerint most megkezdődik a közös vita négy jelentés kapcsán. A Nemzetközi Kereskedelem, Kereskedelmi Bizottság eh, makroszintű pénzügyi támogatása kapcsolatos jelentései. Moreira, eh, Ransdorf és Julio Winkler urak jelentéseiről van szó. Megadnám a szót először is a képviselőknek, jelentéstevőknek. Először is Vita eh, Moreira képviselőnek. That's me. Ez én vagyok. Bent, eh, caro komisszárió, káros kollégák. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Első ízben szólalok fel az Európai Parlament plenáris ülésén, engedjék meg, hogy köszöntsem önöket, minnyájukat. És elmondjam önöknek, hogy milyen nagy öröm számomra ez, és milyen lelkesen veszek részt ennek a háznak a munkájában, amely Európa minden állampolgárát képviseli. Az aktuális témára rátérve, abban az örömben van részem, hogy két eh, jelentést eh, mutathatok be, a Grúziának, illetve az Örményországnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatást eh, ismertethettem. Itt a az államháztartási hiány, illetve a külföldi államadóság probléma miatt kell segítséget eh, nyújtanunk. Két a szomszédsági politikában fontos partnerről van szó, akiket a pénzügyi válság nagyon súlyosan megviselt. Grúziában különösen súlyos a válság az Oroszországgal tavaly kitört katonai konfliktus közvetlen és közvetett eredményei folyt, vagy következményei folytán. Nagyon sok ember menekült el lakóhelyéről. Örményország problémáját súlyosbította a gazdasági recesszió, és az orosz gazdaság hanyatlása, ugyanis Örményország gazdasága nagyban függ nagy északi szomszédjával való kereskedelmi kapcsolataitól. Pénzügyi, gazdasági, társadalmi helyzete a két országnak tehát nehéz. A két javaslat olyan makroszintű pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozik, ami lehetővé teszi számukra, hogy csökkentsék költségvetési hiányukat, javítsák államháztartásuk helyzetét és fizetési mérlegüket egyszerre. Mihelyt ugye ezek a csomagok megvalósulnak, ezt az eredményt várjuk tőlük. A jelentésben támogatjuk tehát ennek a segítségnyújtásnak az Örményországra és Grúziára való kiterjesztését. az illetékes szakbizottság elnökével egyetértésben azt javaslom, hogy az egyszerűsített eljárásban fogadjuk el a jelentéseket. Ugyanakkor tiltakozni szeretnénk, hogy milyen rövid időt hagyott nekünk az ügy megtárgyalására az Európai Bizottság. Több időre eh, lett volna szükségünk ennyire fontos kérdések áttekintéséhez. Ezzel nem úgy azt akarom mondani, hogy eh, a kollégáknak eh, nincsenek aggájaik a megállapodásokkal kapcsolatban. És különböző módosítókat benyújtottunk, eh, hogy eh, a kapcsolatban, hogy milyen feltételekhez eh, kötjük a segítségnyújtást, illetve a kapcsolatban, hogy hogyan lehet a végrehajtást átláthatóbbá tenni. De már zárom is, elnök asszony, ettől függetlenül a megállapodások elfogadása fontos a két ország számára kivételes helyzetben vagyunk, stratégiai fontosságú a két ország számára segítségnyújtás. Úgyhogy a, szövet, a szomszédsági politika keretében, mindjárt befejezem elnök azt, hogy az utolsó mondatom jön, azt kérem a kollégáktól, hogy fogadjuk el ezt a két makroszintű segítségnyújtásról szóló megállapodást módosító nélkül. Köszönöm szépen, Morera úr, és Gratulálok az első felszólalásához eh, itt a teremben. Ransdorf úr négy percben kap szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony. A szakbizottság megvitatta ezt a jelentést. Mi is egyszerűsített eljárást javasoltunk, hiszen ez egy rendkívül fontos téma. A Makroszintű pénzügyi támogatás Szerbia esetében rendkívül fontos szerepet játszik a Balkán térségben. Számos ok miatt segítségre szorul ez az ország, és tulajdonképpen ez komoly terhet ró az Európai Unióra a gazdasági pénzügyi nehézségek keretei között. Az a múltból is számos áthúzódó hatással meg kell küzdeni, például a környezeti károk, amit a NATO bombázás okozott, szembe kell néznünk a humanitárius problémával, és ugyanis 700 ezren élnek a Balkán egyéb részeiből Szerbiába vándoroltak. Ezen kívül számolnunk kell a szerb gazdaság strukturális problémáival is. A bombázások következtében a termelés visszaesett, ennek következtében az export, a külkereskedelem is visszaesett. A tavalyi aratás idején is komoly gondok súlyosbították a már egyébként is súlyos szerb gazdasági helyzetet. Nagyon fontos, hogy felgyorsítsuk a segítségünket, támogatásunkat, hogy már a jövő év elején be tudjuk ezt indítani. A szakbizottságunk elnöke, elnökével közösen egyszerűsített eljárásra tettünk javaslatot, ami egyébként Szerbia szomszédainak is javát fogja szolgálni. Horvátország, Bosznia-Hercegovina, illetve a tagjelöltek, amelyek és tagállamok is, amelyek az Európai Unió tagjai, és akiket az instabilitás sújthat, akár Bulgáriáról, Romániáról vagy Magyarországról legyen szó. Tehát nagyon fontos, hogy a stabilitást megerősítsük ezekben az országokban, konkrétan Szerbiában is, és azt javasoljuk, hogy ezt az egyszerűsített, egyszer, egyszerűsített eljárást fogadjuk el. Herzlichen Dank! Nächster Redner ist Herr Sogor für... A következő hozzászóló Sogor úr négy percben. Thank you, Madam President. Köszönöm, Enem asszony, hölgyeim és uraim az a megtiszteltetésem, hogy a Nemzetközi Kereskedelem eh, szakbizottságának eh, anyagát bemutatom önöknek. Nos, a bosznia-hercegovinai gazdaságot nagy mértékben eh, sújtotta a legutóbbi pénzügyi világválság. Világos, hogy ebből a válságból meg kell keresni a kiutat. Ezért Bosznia-Hercegovina az EU támogatásáért folyamodott, és olyan kölcsön biztosítottunk nekik, amely 100 millió eurós tételt tesz két részletben 2010-ig. Nos, a jelenlegi szabályok értelmében csak egyeztetési jogunk van, és mondhatjuk azt is, hogy miért nem várjuk meg, amíg a Lisszaboni szerződés életbe lép, és akkor már a rendes eljárás szerint tudnánk ezt megítélni. Másrészt eh, a munkánk rendkívül fontosan fog válni a Lisszaboni eh, szerződés lépését követően, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek politikai elkötelezettséget és eh, felelősségvállalást kell mutatnia abban, hogy megadjuk ennek a balkáni országnak azt a támogatást, amelyre segítségre van most is, sokkal fontosabb lenne a gyors segítség, mint hogy egy későbbi ismeretlen időpontban más jogalapon tudjuk ezt biztosítani. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottsága azon a véleményem van, hogy egyszerűsített eljárásban fogadjuk el ezt a jelentést. Szeretném, hogyha kollégáimhoz hasonlóan az egész ház támogatná ezt az anyagot. Mi egyhangúan szavaztuk meg. Köszönöm a figyelmüket. Dank. Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom meg a szót, Kalasz biztos úrnak. Adam President, thank you very much. Elnök asszony, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy az Európai Bizottság nagyon melegen üdvözli a parlament konstruktív hozzáállását, a bizottság segítségnyújtásra vonatkozó javaslataival kapcsolatban négy partnerországnak, Örményországnak, Grúziának, Szerbiának, Bosznia-Hercegovinának, a bizottság nagyra értékeli, hogy a parlament olyan eljárást tett lehetővé, amelynek eredményeképpen már holnap megszavazhatják módosító nélkül a bizottság javaslatait a segítségnyújtásról. A parlament gyors fellépése lehetővé teszi, hogy a Tana bizottság minél hamarabb megindíthatja, megindíthassa a segítség nyújtását a természeténél fogva ez egy rövidtávú válságkezelő intézkedés, és az ilyen segítségnyújtáshoz tényleg gyors fellépésre van szükség. Örményország, Szerbia, Grúzia, Bosznia-Hercegovina az olyan országok közé tartoznak, amelyek leginkább megszenvedték a válság kihatásait gazdasági struktúrájuk és fejlettségi szintjük miatt nagyon erőteljes kiigazító programokat vezettek be a Nemzetközi Valutalap segítségével, és az EU-tól nemzetközi segítséget kértek az Európai Bizottság úgy döntött, hogy megvannak a feltételei a segítségnyújtás kiterjesztésének e négy országra. A Lisszaboni szerződés értelmében a jövőben normál jogszabályalkotási döntéshozattal fog zajlani az ilyen segítségnyújtásról szóló döntéseknél és a parlament teljes körű bevonásával. Ugyanakkor úgy ítéljük meg, hogy a hosszas, többször megismételt, az több intézményt egyszerre bevonó eljárás nem megfelelő az ilyen segítségnyújtás, illetve válságkezelés eseteire. Ezért a bizottság úgy ítéli meg, hogy alapvető fontosságú, hogy megvizsgáljuk, hogy a jövőben az ilyen segítségnyújtást hogyan döntjük el a Lisszaboni szerződés hatába lépése után annak kereteiben a parlamenttel széleskörű együttműködést kívánunk beindítani annak érdekében, hogy a makroszintű pénzügyi segítségnyújtásról oly módon szülessenek a döntések, hogy egyfelől gyors legyen a döntéshozatal, másrészt megfeleljen a Lisszaboni szerződés előírásainak, mi szerint a parlament megfelelő ellenőrzést gyakorolhat egy keret a keretrendelettel kapcsolatban, a segítségnyújtás tárgyában a bizottság megkezdte szakmai előkészítést a Lisszaboni szerződés alapján. Egy ilyen keretrendeletnek nagyon sok előnye lenne. Addig is, amíg egy ilyen rendeletet el nem fogadtunk, az egyedi makroszintű segítségnyújtási programokról esetenként fog dönteni a parlament és a tanács az Ukrajna esetében elfogadott döntés, és ezek a mai, mostani döntések jó kipróbálását jelentik ennek a folyamatnak. Végül pedig hadd mondjam el, hogy a bizottság nagyon szívesen beleegyezik a parlament javaslatába, hogy az információ áramlást javítsuk a makroszintű pénzügyi segítségnyújtás terén. A bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az upstream információ áramlás felgyorsuljon a parlament irányában. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. A frakció képviselői kapnak most szót. Először is kutasz úr, a szocialisták és progresszív demokraták nevében két és fél percben. Aș dori în primul rând să-i felicit. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálni szeretnék először is a jelentéstevőknek a munkájukhoz. Másrészt örömmel fogadom az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak ezeket a kezdeményezéseit a Bosznia-Hercegovinának és Szerbiának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás kapcsán. Nagyon nehéz időkben érkezik ez a támogatás nagyon sok nehézséget éltek meg a 90-es években a balkáni vér ontásra, gondoljunk csak vissza. Az országok újraépítését azonban lehetett el lehetetleníti jelenlegi gazdasági világválság, a visszaesés, a recesszió. A befektetők emiatt sokkal kevesebb eh, tőkét ruháznak be sok keleti államban, és ez Szerbiát is bizony súlyosan érinti. Tehát feltétlenül látnunk kell, hogy megnőtt a külső támogatás iránti igény. Ez a támogatás akkor ilyen akkor jelentkezik, amikor a gazdasági kilátások meglehetősen sötétek, és a problémák tulajdonképpen koordinálódtak. Úgy tűnik, hogy a munkanélküliség aránya csak a következő két-három negyed évben fog majd valamikor csökkenni kezdeni. A pénzügyi válság nagyon rosszkor eh, kopogtatott az ajtónkon ebben a régióban, ezért gondolom úgy, hogy ez a makroszintű pénzügyi támogatás eh, rendkívül fontos előrelépés, és szükség van erre a támogatásra egy olyan régiónak a megerősítésére, amely nagyon sok nehézséget élt meg, és amely nagyon törékeny eh, egyensúlyban eh, él ma is. Ezek az országok szeretnének az Európai Unió tagjaivá válni, hangsúlyoznom kell ezért azt is, hogy ez a pénzügyi támogatás sürgős, és ez a sürgősségi jelleg föltétlenül eh, hangsúlyt kell, hogy kapjon akár a procedurális eljárási megfontolásokkal szemben is támogatnám a jelentéstevőket abban, hogy nem lenne szabad megengednünk azt, hogy bármiféle eljárásrendi eh, döntések miatt késlekedjen a támogatás. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Buszoly úr nincs jelen, úgyhogy Kufal úr, az Európai Konzervatívok és Reformisták képvis, képviselője. Köszönöm szépen. Európai Uniós tagállamokként felelősek vagyunk a grúziai helyzetért, és helyes, hogy az állásfoglalás szerzői figyelmeztetnek rá, hogy a konfliktus előtt nagyon jó volt a gazdasági helyzet. Ugyanis a 2008-as konfliktus eredményezte a gazdasági helyzet súlyos ramlását. Ez az ország együttműködést akar folytatni az Európai Unióval, és a jövőben hosszú távon saját európai perspektívát is szeretne. Szeretném felhívni a figyelmüket a kaukázusi helyzetre, Oroszország viselkedésére, és arra, hogy Grúzia tavaly óta nem fejlődhet természetes módon. Hangsúlyoznunk kell, hogy Grúzia ezért kapja a segítségnyújtást, meg kell erősítenünk ugyanis a költségvetését. Még ennél nagyobb segítséget is érdemelne. Ezért alapvető kérdés, hogy már 2009 vége előtt eljusson a támogatás Grúziába. Eljárási okok nem akadályozhatják meg azt, hogy a segítség még az év vége előtt megérkezzen Grúziába. Grúzia megérdemli támogatásunkat sárközi terve ugyanis nem valósul meg, azt nem hagyják végre, és ebben a helyzetben az Európai Unió részéről nem eh, gondoskodhatunk arról, hogy a nemzetközi jognak megfelelően alakuljon Grúzia és Oroszország kapcsolata. Köszönöm szépen. Az egyéb hozzászólók következnek. Először is Poréba úr egy percben. Elnök asszony. A mikro, makro szintű pénzügyi támogatás mindenféleképpen alapvetően fontos Örményország, Grúzia, Szerbia és Bosznia-Hercegovina esetében. A javaslat megfelelő irányban mutat, de a köre a támogatásnak nem tűnik elegendőnek. Különösen Grúzia esetében a 46 millió euró a gazdasági válság, az ott meglévő problémák, az Oroszországgal folytatott háborúra való tekintettel messze menőleg nem elegendő. Grúzia, Örményország, Kazaksztán rendkívül fontos partner stratégiai szempontból is, amikor az energiapolitikára gondolunk. Ők fogják eldönteni, illetve ez meghatározza az energiaellátás diversifikálásának jövőjét is. Oroszország számára ezek az országok szintén stratégiai fontossággal bírnak, éppen ezért én ugyan konstruktívnak tartom megfelelőnek a bizottság javaslatát, de nem elegendő a pénzügyi támogatás szintje. Elnök, köszönöm. A spontán hozzászólások keretében nem látok jelentkezést tehát akkor ismét a biztos úr, Kalász úr kap szót. President, members. Elnök asszony, képviselők, köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Önök is tudják, hogy a szomszédsági politikánk meglehetősen nagy mértékben képes arra, hogy pénzügyi támogatást nyújtson azoknak az országoknak, amelyek a szomszédságunkban eh, problémákkal szembesülnek. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament képviselői ennyire egyhangúan támogatják ezeket a javaslatokat. Támogatnunk kell a szomszédságunkban élő országokat, és az egyik képviselő említette, hogy az eljárás rendi részletek nem szabad, hogy gátoljanak bennünket, de természetesen az eljárásoknak az a célja, hogy biztosítsák, hogy a pénzt megfelelően használjuk fel, és mindig egyensúlyt kell teremteni egyfelől az eljárások érvényesülése között, másrészt a célok megvalósulása között. Tehát nyilvánvalóan eh, folyamatosan és párhuzamosan eh, mind a kettőt biztosítanunk kell, egyrészt támogatást nyújtani, másrészt a szabályokat betartani. Úgy gondolom, hogy a közeljövőben lehetőségünk lesz arra, hogy egy keretmegállapodást fogadjunk el, amely létrehoz egy bizonyos fajta keretet ezen támogatások számára, és ezen a támogatási kereten belül akkor majd egy gyorsabb támogatást tudunk nyújtani. Ez jelen, jelentős probléma ma, hiszen egyesével esetenként, eh, eseti alapon kell döntenünk, és eh, jobb lenne ezt olajozottabban eh, végeznünk, ami nagy Európai Uniónkban úgy gondolom, hogy ha létrejön ez eh, a keretrendszer, akkor eh, jobban fog működni a gyors döntéshozás. Természetesen, ami a támogatások mennyiségét, összegét, mértékét illeti, ez mindig kérdéses, mindig vitatott, eh, de hát a forrásaink, a lehetőségeink soha nem korlátlanok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Herr Kommissar. Köszönöm szépen. A jelentéstevők kapnak szót. Moreira úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, bocsánat. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy még három dologról beszéljek. Először is a pénzügyi segítségnyújtás ezeknek az országoknak két oknál fogva is indokolt. Először is a politikai értéke miatt, mert presztíst ad az Európai Uniónak az, hogy segít a bajba jutott országoknak, tehát segíti a szomszédsági eh, politika eh, kiteljesítését, ugyanakkor az országok gazdasági pénzügyi stabilitását is segít helyreállítani, a demokrácia konszolidálása is következménye és ugye mm, a demokratikus átalakulás egyben feltétel is nálunk a segítségnyújtásnál. A második dolog a segítségnyújtást körültekintően két dologhoz kell kötni. Egyfelől ahhoz, hogy időszakos, különleges helyzet álljon fenn, Másrészt pedig elő kell írni, hogy ne használhassák fel olyan célokra az országok, amelyekre nem szól, például katonai célokra. A harmadik dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy fontos lenne egy általános keretet kialakítani a makroszintű pénzügyi segítségnyújtásra, és ezért üdvözlöm Kallas biztos javaslatát, miszerint a következő Európai Bizottság kötelezettséget vállal, és hamarosan általános rendeletet fogad el erről a segítségnyújtásról. Köszönöm. Ránsdorf úr, szintén két percben. Já se budu snažit být uh, velmi stručný. Jeden velký... Megpróbálok nagyon rövid lenni. Egyszer azt mondta egy híres író, hogy a Balkán mindig nagyobb eh, történelmi felelősséget vállalt magára, mint amit elbírt. És hát azt is mondhatnánk, ugyanezt mondhatnánk a kaukázusi térségről is, hiszen ezek a népek is mindig nagyobb történelmi felelősséget hordoztak a vállukon, mint amit a gerincük bírt. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió segíthetne nekik valóban e, ennek a felelősségnek a hordozásában. Az Európai Unió nem teljes a Balkán nélkül, és úgy gondolom, hogyha a szerbek nem régiben azt mondták, hogy ugye csak a görögök és az istenek az ő barátaik. Nos, idő, ideje megmutatni, hogy ez nem így van. Köszönöm. Most Sógor úr két percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Minden, ország, minden négy ország esetében, amelyre most a bizottság javaslatot tett pénzügyi támogatás véget súlyosan érintette mind a négy országot a gazdasági válság, és meg kell találni a kiutat ebből a nehéz helyzetből. Grúzia esetében a javasolt 46 millió eurós támogatás célja, hogy a gazdasági fellendülést elősegítse az országban. Az oroszországi katonai konfliktus kitörése óta visszaeső gazdaság esetében. Örmény ország esetében várhatóan ez a támogatás azonnali hatással lesz a pénzügyi, a fizetési mérlegre, és a gazdasági programjukra, a költségvetési deficit finanszírozására. Szerbia esetében a politikai stabilitás kezd kialakulni. Balkáni országként hamarosan aláírja majd az Európai Unióval a stabilitási és társulási megállapodást potenciálisan tagjelölt, tehát az Európai Unió érdeke is segítséget nyújtani Szerbiának. Lezárva, én megismétlem, hogy az Európai Parlamentnek az elszántságunkat, szándékunkat és politikai elkötelezettségünket még egyszer meg kell erősítenünk, hogy ezeket a támogatásokat most minél előbb bocsássuk rendelkezésre, és ne húzzuk tovább a vitát. A néppárt nevében javasolnám, hogy a makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó javaslatukat most fogadjuk el, és a kollégáimat is egy hangulat támogatom. Köszönöm szépen! Akkor a közös vitát ezen el lezárom, és a szavazásra holnap délben kerül sor. Tisztelt képviselőtársak! Most rövid szünetet tartanánk, ugyanis Buzek úr veszi át majd az elnöklést, és emiatt kell egy rövid